gentlemen, please take your seat. I welcome all Kérem, foglaljanak helyet. Üdvözlöm Jó Lájnánt, a fő megfigyelőnket, aki mindig a fő megfigyelő, amikor királyságokról van szó. Marjo, I have to tell you, I met the king and the queen. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szombaton találkoztam a királlyal és a királynővel, ahol West, West, Westfáliában, ahol egy békedíjat adtak át nekik. És ezt azért kapták, mert véget ért a 30 évnyi háború az országúban. Hát, hogyha a köze kelet felé tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy azért vannak hasonlóságok az akkori háború és a mostani háború között, vallások közötti háborúról van szó. Már annak idején is proxy háborúról volt szó, Párizs, Bécs, Stockholm, és ez most is egy proxy háború, Riad, Teherán és Ankara vonatkozásában. Nem sok minden változott. És ez a Westfáliai háború, ezer, illetve a béke 1648-ban talán egy példaként szolgálhatna a régió beli országok számára. Németország e proxy háború miatt több mint a, a lakosságának több mint a felét elveszítette. 30 évet követően Németországnak megfeleződött gyakorlatilag a népessége a háború kezdetéhez képest. Nagyon hasonló a helyzet, hogyha megnézzük Moszult, Aleppót, Köszönöm szépen. Poche Belder, Matthias és Delunde kollégák vettek részt a delegációs úton. Szeptember 20-án voltak a választások. A pro monarchista lojalisták tartották meg a legtöbb mandátumot, a muszlim testvériség pedig 16 mandátumot szerzett. Jó, talán beszámolhatnál arról, hogy mi történt, és Maria Gabriel is ott volt, illetve ő volt a delegáció vezetője. Jó, tessék. <clears throat> Thank you, Elma, and uh, I was pleased to see that the king and his wife got... Köszönöm szépen, Elmár. Nagyon örültem annak, hogy a király és a királynő megkapták a kitüntetést hiszen valójában a király az, aki reformfolyamatot indított el és támogat Jordániában. Ez a, az ország egy olyan régióban helyezkedik el, ahol rengeteg a konfliktus, és Jordánia a stabilitás és a béke szigete ebben a régióban. Szeptember 20-án a parlamenti választások egy folyamatos reform folyamatnak a az egyik lépése volt. Az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek is támogatták az országot ebben. Ezért is jó és helyén való, hogy az Európai Unió egy választási megfigyelési missziót küldött, és azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos csapat állt össze, az EKSZ beli kollégák, valamint a parlamentbeli kollégák is elutaztak oda, hogy ott legyenek a választási kampány első napjától egészen a választási folyamat lezártáig. És készül majd erről a folyamatról egy zárójelentés is. A 18. parlamenti választások voltak ezek Jordániában, a jogalkotásban is volt egy reform folyamat, amely végig kísérte ezt a választási folyamatot. Az év elején volt, született egy új jogszabály, a jordániai képviselők megválasztására vonatkozóan, és született egy törvény a politikai pártokra vonatkozóan, és korábbi választások alkalmával személyekről szólt a szavazás, most pedig az új elgondolás alapján listákat állítottak a pártok, és a listára lehetett szavazni, illetve jordániai polgárként preferenciális szavazásra is sor került. Nagyon jól előkészítettük a delegációt, és úgy láttuk, hogy nagyon jól zajlottak a szavazások. Maria Gabriella néhány héttel korábban már jelen voltunk, akkor én voltam a delegáció vezető, és ő volt a fő megfigyelő, a korábbi választás alkalmával. Hát ha összehasonlítjuk illetve megnézzük ezt a két választást vagy szavazást Jordániában, akkor azt láthatjuk, hogy minden rendben zajlott, a határidőket is betartották, és ami a szervezést illeti, nagyon jól zajlott az egész. Ami a választási kampányt illeti, nyugodt volt a légkör. Kis, kisebb léptékű szabálysértések történtek, voltak olyan szabályok, amiket nem tartottak szigorúan tiszteletben, de a választás eredménye szempontjából ez nem volt releváns. Jordániában a választási kampány kicsit máshogy zajlik, mint nálunk. Sátras rendezvényeket tartanak, a jelöltek meghívják az embereket egy-egy ilyen sátorba, ahol falatoznak, és megpróbálják meggyőzni e közben a jelöltek a választókat arról, hogy rájuk szavazzanak. Egy passzív választási rendszerről van szó. Minden, ami a passzív választó jogot illeti, minden jordániai polgárnak joga volt szavazni. Korábban egy aktív rendszer uralkodott Jordániában, amikor először regisztrálni kellett ahhoz, hogy valaki szavazhasson. A rendszer átalakulásának köszönhetően 18%-kal nőtt a részvétel, ami a az eredmény szempontjából is jelentős volt, 36 volt, 36% volt a választási részvétel, 200 ezerre több ember szavazott, mint 2013-ban. Úgyhogy mindenképpen azt mondhatjuk, hogy sikeres volt ez, 200 ezer emberrel többen mentek, 200 ezerrel többen mentek el szavazni, viszont a 36%-os választási részvétel továbbra is azt mutatja, hogy nagyon nagy a szakadék a politikai vezetés és az egyszerű polgárok között. Ami különösen sajnálatos, hogy a fiatalok nem igazán mentek el szavazni. Jordániában igen fiatal a lakosság. A lakosságnak 70%-a 30 év alatti, és a fiatalok nem mentek el szavazni, mert nem igazán bíznak abban, hogy a jelöltek majd elvégzik a szükséges feladatokat, nem igazán bíznak a parlamentben, úgy gondolják, hogy talán a parlament is más érdekeket követ. Ami tovább, ami jó, az az, hogy egy párt sem bolykottálta a választásokat, 50 regisztrált politikai párt van, 39 részt vett a, a választáson, és 19 volt, 19 olyan párt volt, amely támogatta ugyan a folyamatot, de nem állított jelöltet. az Islamic Action Front nem bolykottálta ezúttal a választásokat, mint tette például 2013-ban. Röviden, elnök úr nem létette. hogy a nők részvétele jelentős volt a választási kampány során, a listákon is szerepeltek nők, és ahogyan tudja, vannak elkülönített mandátumok a nők számára és a kisebbségek számára, 15-15 ilyen mandátum van. Öt nő ezen a kereten felül szerzett mandátumot. Tehát összesen 20 nő foglalhat helyet a 130 fős parlamentben. Ez még mindig nem egy magas arány, sőt mondhatnánk, hogy alacsony, ezen javítani lehetne. Például azáltal, hogy a fiatalokat rábírjuk, hogy vegyenek részt aktívabban a jövőben, és a nőket is. Sok szervezete jelen volt megfigyelőként, mi is megfigyelőként voltunk jelen. Ahogyan elmondtam, a csapatunk nagyon jó volt, nagyon felkészült, és 13 ezer nemzeti megfigyelő is jelen volt a nemzeti megfigyelő rendszer keretén belül többen is panaszt nyújtottak be a megfigyelő misszió összetételét illetően néhányan helyi bírósághoz is fordultak. Azt láttuk, hogy pártatlanul és időben hozták meg döntésüket ezek a bíróságok a panaszok elbírálását illetően. Elmondhatjuk tehát, hogy a jordániai választások további lépést jelképeznek, további lépést jelentenek a reformok útján, megfigyeltünk néhány dolgot, amit persze megemlítünk a zárójelentésben. Érdekes, hogy a sajtó nem tájékoztatott a választási kampányról nem igazán játszottak aktív szerepet. Az volt az érzésünk, hogy egyfajta öncenzúrának vagyunk tanúi. Nem igazán tudósítottak például a párt kongresszusokról. Ami a vidéki területeket illeti, Ezek a vidéki területek túlreprezentáltak, a városi urbanizált területek pedig alulreprezentáltak. A mandátumok eloszlása területileg nem felel meg a nemzetközi normáknak, Amánnak és más nagyvárosoknak kevesebb mandátumuk van a parlamentben, mint a vidéki területeknek, és a jelöltséghez szükségtelenül restriktív regisztrációs folyamatok kapcsolódnak, pénzt kell fizetni, egy bizonyos összeget ki kell fizetni a jelöltséghez, vidéken pedig sokszor törzsi vezetők vagy a parlament korábbi képviselői jelöltették magukat. Lehet, hogy ez is az oka annak, hogy a fiatalok nem igazán akartak részt venni a választásokban. Lehet, reméljük, hogy ez lendületet ad a további reformlépéseknek. Sok a mondandónk, az elkövetkezendő hetekben elkészül a zárójelentés. Ennyit szerettem volna tájékoztatásul elmondani. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Jó Lájnennek, kiváló munkát végzett, és szeretném azt a fogadást, illetve köszöntést is meg, megemlíteni, amelyben részesültünk, amikor megérkeztünk, és köszönöm a parlament munkatársainak és a munkáját, akiknek köszönhetően jól tudtunk dolgozni. Vannak pozitív dolgok, ezzel kezdeném. Volt egy élményünk, ahogy a fő megfigyelőnk is mondta, általánosságban elmondható, hogy átlátható, hiteles és inkluzív volt a folyamat. Külön kell választani a választási kampányt és a, magát a választást. A választás nagyon zökkenőmentesen zajt, minimális elszigetelt incidensekre került sor. Két tényező nagyon fontos. Egyrészt, ami a re, ambiciózus reformpolitikát illeti, ebben a kontextusban nagyon fontos, másrészt pedig a regionális és biztonság szempontjából és a biztonsági garancia szempontjából. 5-6 dolgot említenék, amik nagyon fontosak. Először is hadd mondjam el, ez egy olyan misszió volt, amely a 2013-ban az Európai Unió által indított ajánlásokon alapul ez a megfigyelés. Ez nem minden országban van így, itt most így van. A második dolog, Első alkalommal került sor arra, hogy az új választási jog alapján választottak, tehát egy, egy több párt rendszer kívánnak létrehozni, ez a cél. Mindemellett azonban a törzsi, vallási hovatartozás nagyon fontos szerepet játszott. Azonban ez volt az első alkalom, hogy a több pártól várták el azt, hogy választási kampánya vagy választási programmal lépjenek fel, ez nem mindig történt meg, ez egy nagy kihívás. Aztán a választási kerületek kijelölése továbbra is problémát jelent a választás egyetemességét illetően egyes vidéki eh, területek túlreprezentáltak, és egyes városi területek alulreprezentáltak. Aztán, ami a választási, független választási bizottságot illeti, eh, ez a teljes választási folyamatnak a eh, motorja. Most egy olyan választási bizottsággal találkoztunk, ami kiválóan működött, jól volt megszervezve, átláthatóan működött, de két dolog, két probléma volt. Nem tette közzé a validált, tehát az, a, a az engedélyezett jelölteknek a listáját. Azonban tettek erőfeszítéseket, igyekeztek informatikai rendszerre is aktualizálni, napra készíteni, és ez is mindenképpen pozitív. Emellett fölhívnám a figyelmet a média szerepére is, sajnos nem volt nem került sor medializált, tehát a televízióban közvetített választási vitákra, ami alapján a polgárok meg tudták volna ítélni a jelölteket. Aztán két nagy kategória van, a nők és a férfiak. Ami a nőket illeti, nagyon sok munka van még mellett, hogy elég sok nő vehetett részt a választáson, tehát jelöltethette magát, de most megint nagyon sokat kell még dolgozni a médiában ennek a problémának a megjelentetésén, a kvóta, illetve a női képviselők témáján, ami pedig a fiatalokat illeti, a fiatalokat mobilizálni kell, motiválni kell őket, hogy menjenek szavazni. Egyrészt el kell mondanunk, hogy amikor a választási helyiségekben voltunk, akkor alig láttunk fiatalokat, és ez bizony nagy, nagyon meglepett bennünket. Ez nagy kihívás. A fiatalok azok, akik nagyon kritikusak, akik, akik nagyon jól ismerik az országukat, és fontos lenne őket emiatt mobilizálni. Szerintem e, ezek voltak a legfontosabb 5-6 pontok, e, és végeredményben hadd mondjam el, hogy mi az Európai Unió, e, nekünk feladatunk mindenképpen támogatni ezeket a reformokat technikai, politikai szinten, megállapíthatjuk, hogy valódi politikai szándék van arra, hogy a demokratikus átalakulás megtörténjen, választásoknak köszönhetően az alapokat már sikerült lehelyezni, az együttműködésben, a gyakorlatban kell majd tovább vinni ezt az együttműködést. Köszönöm szépen. Préda úr, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a kollégáknak azt, hogy bemutatták a témát. Két kérdésem van, hogyha megengedik. Az első a nők részvételét illeti. Emlékszem, hogy az előző választásokon, amikor én is megfigyelő voltam a parlament részéről, a nők nőket külön választási helyiségekbe eh, hívták szavazni, és eh, emlékszem eh, a, arra, hogy a nők részvétele elég magas volt. Kérdezem, hogy ez most is így, van, így volt-e? Jó, Leinen éppen arról beszélt, hogy hogy nem igazán került sor választási kampányra. Kérdezném, hogy volt azért, volt-e azért valamilyen tájékoztatás a választás előtt, mondjuk akár semleges módon is? Emlékszem, hogy legutóbb, amikor sajtótájékoztatóra került sor, David Martin volt a fő megfigyelő, és én magam a parlamenti delegáció részéről nagyon meglepődtünk, mert az újságírók, akik a sajtótájékoztatóra érkeztek, semmilyen kérdést nem tettek fel. Ez az egyetlen olyan sajtótájékoztató az életemben, ahol az újságírók nem tettek fel kérdést. Ilyen még soha nem fordult elő velem, tehát tulajdonképpen csak egy prezentációt vártak tőlem. Az újságírók ott voltak, de nem kérdeztek. Általában ugye reagálnak az újságírók, kérdeznek, de ezen alkalommal kérdezem, hogy voltak-e újságírók, illetve volt-e sajtótájékoztató, kérdeztek-e? Illetve volt-e valamilyen tájékoztatás? tájékoztatták a, a, a, a lakosságot arról, hogy mm, ekkor és ekkor ilyen és ilyen jelöltekkel van a választás, ekközül és ekközül lehet választani. Na hát ez még mindig jobb volt, mint a mexikói látogatásunk, mondja az elnök. A kér... újságírók ugyan voltak, sajtótájékoztatót tartottunk, ott ott nem az, nem az újságírók tették fel a kérdéseket, hanem a tisztviselők, hirtelen a tisztviselőket újságíróknak állították be, hogy ne kelljen újságíróktól kérdést fogadni. Ez nagyon meglepő volt Mexikóban. Van-e egyéb hozzászólás? Nincs. Mexikóba ugye a kormánypártot intézményesített állandó forradalomnak hívják. Jó, akkor egy kis ja, válaszokat meghallgatjuk. Jó. Igen, Préda úrnak mondom, hogy a választási megfigyelési misszió megnyitása ugyanolyan volt, mint ahogy ezt ön is leírta, nem volt kérdés az újságírók részéről, nulla kérdés volt. A választás után a sajtótájékoztat inkább a nemzetközi média volt jelen, nem annyira a nemzeti média, amely kérdéseket tett föl, de nem abból se volt olyan túl sok. Tehát bizony látjuk, hogy azért a média, médiát cenzúrázzák, a média szabadsága még mindig eléggé korlátozott. Valóban a nők külön választási kabinokban szavaznak, a férfiaktól elkülönítve, mindazonáltal az, abból az, az egy, a másfél millió polgárból, aki szavazott, 48% volt a nő, 52% a férfi, tehát mentek szavazni a nők, és külön választási kabinokban szavaztak. A független választási bizottság nagyon sokat tette annak érdekében, hogy tájékoztassa az embereket, de a média médiának többet kellett volna, táj, nagyobb, több tájékoztatást kellett volna adni a választási kampányról. Az Európai Uniónak továbbra is támogatni és kísérnie kell a jordániai választási, a jordániai reform folyamatot. Ez egy fontos stabilizáló erő a régióban. Jordánia tízszer annyi menekültet fogadott be fejenként, mint Németország, és százszor kevesebb az ezzel kapcsolatos uszítás. Ez az az ország, amely az egyik legnagyobb mértékben fogad be menekülteket, a költségvetés nagy részét erre kell, hogy fordítsák, és a választási kampányban igazándiból nem tematizálták ezt. Úgyhogy talán ez, erről példát vehetnénk. Köszönöm. Kollégák, egy perc múlva kezdjük a devébe folytatott együttesülést, eddig egy kis türelmet kérek. Could you check that?